a napirend elfogadását szeretném javasolni, megkapták írásban a napirendet, szeretném megkérdezni, hogy valaki szeretne hozzáfűzni, vagy esetleg lenne valakinek módosításra indítványa a napirendel kapcsolatban. Ha nincs, akkor a meglévő napirend szerint járunk el, másodszorban pedig arra kérem önöket, hogy az írásos dokumentumok között találják a március 9. ülésünknek a jegyzőkönyvét, amennyiben ezzel a jegyzőkönyvvel kapcsolatban az ülés végéig nem kapok kommentárt vagy megjegyzést, akkor ezt is elfogadottnak tekintem. A mai ö, ülésünk során 19 nyelv fog rendelkezésre állni, ez azt jelenti, hogy mindenki használhatja saját anyanyelvét aktívan és passzívan, és arról szeretném tájékoztatni önöket, hogy a BBC csatorna újságíró nője filmezni fogja a bizottság mai ülését, és Lüling asszony nap, javaslatával kapcsolatos vitát, illesztőleg szavazást és az Esztrela, Esztrela féle jelentése kapcsolatos szavazást is filmre fogják venni. Tehát két látogatói csoportunk van, Oszterzoni Egyetemről egyetemi tanárok és a Smellendi Egyetemnek a hallgatói, tehát sok szeretettel üdvözlöm őket is az ülésünkön. Ahogy önök is tudják, a mai ülésünk egy kicsit rövidebb lesz, azért, mert az ITRA bizottságban párhuzamosan a nők és a tudomány témájában van egy nyilvános meghallgatás, és a mi részünk 17 óra 20-kor kezdődne, éppen ezért nagyon örülnék, hogyha minden hamarabb részt tudnánk venni ezen a nyilvános meghallgatáson, és önöket is sok szeretettel meghívom erre a meghallgatásra. Nos, akkor a mi saját napirendünkkel kapcsolatban, akkor a szavazásról lesz szó. Két szavazás is van ma a napirendünkön ahogy megszokhattuk már, és francia nyelven fogom vezetni a tehát a Nőjogi Bizottság kezdeményezése következik. Egyenlő bánásmód, önálló tevékenységet folytató férfiak és nők vonatkozásában. Lüling asszony jelentéséről van szó. Kérdezem Lüling asszonyt, hogy szeretne valamit hozzátenni a javaslathoz. Igen, köszönöm, elnök asszony. Ez nem egy saját kezdeményezésű jelentés, éppen ellenkezőleg ez az egyik legfontosabb jogalkotási jelentés, amelyben együtt döntést hajtunk végre. A férfiak és a nők önálló foglalkozás esetén érvényesítendő egyenlő bánásmódja a témája ennek. Tehát ahogy említettem, ez együtt döntési eljárásnak a tárgya. És szeretném a lehetőséget megragadva köszönetemet kifejezni mindazoknak, akikkel együtt működtem, illetve akik hozzájárultak, valamint a véleményező szakbizottságnak is köszönöm a véleményezést. És az árnyék tevő, a többi árnyék jelentés tevők a többi frakció részéről éppen ma délelőtt vettek részt egy megbeszélésen velem, tehát mindannyiuknak köszönöm szépen. Tehát közös munkát zártunk le, és a cél az volt, hogy a nemzeti jogba átkerüljenek ezek a megfelelő rendelkezések. Sok kolléga terjesztett be módosítási javaslatot és én arra szeretném őket felhívni, hogy tartsuk magunkat a szakbizottság eredeti javaslatának a meghatározásához, mert jogi értelemben ez egy szilárdabb definíció, és pontosabban meghatározza a házastárs, illetve a élettárs fogalmát úgy, ahogy a nemzeti jogban ez alkalmazható. Ami azt jelenti, hogy egy, egy vállalkozás nem, nem fizetést kapó alkalmazottja. És ez a régi definícióhoz képest világosabb. Tehát akik az élettárs fogalmát pontosítanák, elfogadhatják ezt a megfogalmazást, mert Itt azt mondjuk, hogy a nemzeti jog definíciója alkalmazandó az élettárs fogalmára. Tehát kérem, hogy fogadják el a mi álláspontunkat, illetve a módosító javaslatot utasítsák el. Mert egyébként jogilag kevésbé szilárd alapra támaszkodó meghatározásunk lenne. Ezzel zárnám a kiegészítésemet, ez a legfontosabb dolog. Mert módosítások hosszú sora vonatkozik kizárólag erre a meghatározásra. Ezt nem kéne minden cikkben megismételni, mert itt a jogalkotási szövegtervezetünk szerkezete olyan, hogy van egy külön cikkünk, amiben szerepelnek a meghatározások, és ezeket fölösleges megismételni minden egyes cikkben. Köszönöm szépen, Lőling asszony. Én elnézést kérek öntől. Nem akartam alábecsülni sem az irányelvnek a jelentőségét, sem az ön raportőri tevékenységét, úgyhogy elnézést kérek még egyszer. Gröner asszony, tessék. Ja, vielen Dank, Frau Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm szépen önnek is, Lőling asszony. Nagyon jól megértem Lőling asszony szándékait tehát hogy ne egy olvashatatlan jelentést kapjunk a kezünkbe, és azt a véleményt is osztom, hogy az élettársakat is fel kell vennünk ebbe az irányelvbe, ez lesz az irányelvnek az újdonsága is. Azonban úgy látom, hogy a különféle nyelvi verziókban óriásiak a különbségek. A spanyol kolléganők a saját frakciómból behoztak olyan változtatásokat, ahol a fordítás csak családtagokról szól, azt hiszem, hogy itt is a bizottság definíciójára visszatérhetünk, tehát, hogy élettársakról is szó van, őket is bele kell érteni, ott, ahol a tagállamok törvényei már ezt tartalmazzák is. A német szöveggel az a problémám, hogy csak élettársakról beszélünk. Ezt kérem, vizsgálják meg, és Gondoljunk arra, hogy élettársak úrakról és hölgyekről van szó, tehát tegyük meg a megkülönböztetést, a női és a férfi változatát írjuk be a főnévnek, nehogy véletlen azután a ismétléseknek köszönhetően elvész, elveszen valamilyen jelentése, és ez félreértelmezhető legyen politikailag. Éppen ezért én egyet tudnék azzal érteni, hogyha generálisan szavaznánk úgy, hogy itt a férfi és a női élettársakat egyaránt megemlítjük a szövegbe. Tehát gondoskodjunk arról, hogy minden nyelven koherens legyen a szöveg, meg, mert nagyon jelentős különbségeket látok az egyes nyelvi verziók között. Köszönöm szépen, Gröner asszony, Lülling asszony. Teljesen megértem az észrevételt, mert vannak eltérések a nyelvek között, de franciául azt hiszem, hogy ebből érdemes kiindulni. A szakbizottság ilyen nyelven terjesztette elő a javaslatot, tehát itt élettársak, partner, dövi szerepe, ami lehet nő vagy férfi is. És hát, hogy németül ezt hogyan fogalmazzuk meg, akkor partner innen lehetne, hogy világossá tegyük ezt. Hát nyilván lehetnek önálló férfi, illetve női érintettek ebben a kategóriában. Tehát ezt megfogalmazhatjuk úgy és hogy a független nők és a független férfiak és élettársak nő, illetve férfi eh, változatban. De a lényeg az a francia alapján, hogy a nemzeti meghatározás szerinti fogalmat alkalmazzuk. Tehát, hogyha elnökasszony ebben megállapodhatunk, úgy gondolom, hogy majd a szolgálat segítségét kérhetjük a szöveg átdolgozásához, hogy a férfi és a női változatra is működjön és én úgy gondolom, hogy okafogyottá teszi ez az összes többi témába vágó módosított Elnök, köszönöm Lülling asszony. Hát akkor kezdjük a foglalkoztatási bizottságnak a módosításával. Ez a hetes módosító indítvány. Megnyitom a szavazást. Várok Nem működik? Mindenki felkészült? Kész van? Akkor lezárom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Gröner asszony a, megtalálta a kártyáját, a másik kolléganő nem találja, de a nagy többség támogatja. Tehát 8-as módosító javaslat, ismét megnyitom a szavazást a foglalkoztatási bizottság részéről. 8-as módosítás, foglalkoztatási szakbizottság. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Milyen arányban pontosan? nem mondtam. 25, 24 ellenében, tehát akárhogy is elutasítottuk. A 28-as következik, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. A 9-es módosítóról nem szavazunk, a 4-es Júri, jogi bizottsági. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. A 10-es módosító javaslat, plusz a kettes, a foglalkoztatási szakbizottság, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. 14 mellette 12 ellenében elfogadt. 18, illetve 8-as módosító, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. A 30-as módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. A 29-es módosító. Megnyitom. Ez az ötös júri javaslat. Megegyezik a kettő, megnyitom a szavazást. Megnyitom. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. A 11-es módosító, a Júri Szakbizottság, illetve javítja az elnök asszony, a Foglalkoztatási Szakbizottság. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Kilences módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 31-es. Két részben szavazunk. Úgy döntöttünk, hogy nem szavazunk ez okafogyottá vált, mert ez volt a definíció. Tehát akkor a 31-es mind a két része? A második is, mondja Lüling asszony, okafogyott. Tehát az egyes és a kettes rész is okafogyottá vált. Akkor a 12-es módosító kettes rész szavazását megnyitom. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. A hatos módosító indítvány, a Júri Szakbizottság, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 33-as. Megnyitom a szavazást. Igen, Lüling asszony, tessék. A mikrofonon kívül kérjük a mikrofont. Egy pillanat. Annyit szerettem volna mondani, meg megpróbáltam kifejteni délelőtt ennek a lényegét, hogy a, az árnyék jelentéstevők értsék. Tehát ezt az irányelvet Elsősorban a szociális biztonság céljából, illetve a függetlenek, önálló munkát végzők anyasági, szociális helyzetének a támogatására alkottuk meg, és Estrella asszony, illetve Lanár asszony terjesztett elő módosító indítványokat úgy érvelve, hogy nagyon fontos, hogy megfelelő szabadságot kapjanak a 92-es irányelv rendelkezései szerint a gyermeket vállaló édesanyák. A 92-es irányelv reformjakor dől majd el, hogy a szülőszabadság hogyan alakul, és ezért nem akartuk itt szabályozni ezt a kérdést. Ezt délelőtt már hosszasan kifejtettem Gröner asszonynak is, hogy ne keverjük ide bele ezt az elemet. Tehát a 35-ös módosító indítványa párhuzamosan visszavonom a magam erre vonatkozó indítványait, mert a 35-ös rendezi az összes idevágó módosítást. Tehát igény esetén rugalmasan biztosítható a zülői szabadság. De ez nem haladhatja meg az irányelvben előírt hosszúságot. Gröner asszonytól ezért kértem, hogy itt mondjon le a módosításáról, mert ami a szülői szabadságot, illetve az apa szabadságot illeti, az a anyaság védelmét szolgáló irányelv alá tartozik, és a 35-ös módosító tartalmaz az összes erre vonatkozó felvetést. Tehát az önök összes agáját lefed, illetve megoldja. Gröner asszony. Nem akarom itt húzni az időt, de a háttérben ugyebár az volt, hogy az együtt dolgozó házastársaknak ugyanolyan jogosultságuk van ezekre a, szabad, ezekre a szabadságokra. Tehát a szülési szabadságot és a apasági, illetőleg anyasági szabadságot is mindkét félnek biztosítani kell. Was, was, was Sie hier ab... Amit ön módosítani szeretne az a cím. Ön azt mondja, hogy anyasági szabadság és szülői szabadság. Tehát miután ez az irányelv csak az anyaság, anyák védelmére vonatkozik, egyenlőre az Estrella jelentésben foglalkozunk az anyasági szabadsággal, a szülési szabadsággal, apasági szabadsággal, stb. Tehát ezért mondtam azt, hogy ne foglalkozunk most a 35-össel, hanem azt mondom, hogy ugyanazok a jogok illetik meg ezeket a személyeket, mint a 92-es irányelvben tehát, és ilyen módon lefettük a kérdést, tehát most nem beszélünk itt szülői szabadságról, apasági szabadságról, stb., mert ez egy másik irányelvnek a része, tehát le van a kérdés fedve, tehát próbáljuk ezt rugalmasan kezelni. Elnök, elnézést, de ne nyissuk most itt ismét meg ennek a kérdésnek a vitáját, tehát akkor lezárom ennek a kérdésnek a szavazását lezárom, illetve javítja magát az elnök azt, hogy megnyitom a kérdés szavazását. Elutasítottuk. A tízes módosító, illetve 36-os, ezek mind a kettőt visszavonták. 38-as módosító javaslat, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Ha, 37-es két részben az első rész szavazását megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. Második rész, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 35-ös. Megnyitom a szavazást. Lezárom szavazást. Elfogadtuk. Elfogadtuk, de akkor ezt az észrevételt majd külön várom. azért nem működött a szavazás az ön szempontjából, meg közben lezártam. Igen, természetesen. Tehát elfogadtuk ezt a módosítót. A 34-es az okafogyott, a 39-es ugyancsak okafogyott, úgyhogy a 40-esre térünk rá, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. A 14-es két részben szavazunk, megnyitom az első részre a szavazást. Elnézést, erről már szavaztunk, illetve a 40-esről már szavaztunk? Igen. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. A 14-es második része, ez a foglalkoztatási szakbizottság, tehát kettes rész, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. A 41-es oka fogyott. Akkor a 11-esre térünk rá, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. elfogadtuk. A 42-es fogyott, 43-as értelmét vesztette. 15-ös foglalkoztatási bizottság, erről nem szavazunk, 44 a következő, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk a 12-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. A 45-ösről nem szavazunk. Illetve a 7-es, a Júri részéről megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Panayotopoulos asszony, tessék. 13-as, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. A 8-as a Júri részéről. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. A 14-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 9-es. A Júri részéről megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 15-ös. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 16-os. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. A tízes a júri részéről. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. A 17-es, illetve 16-os a foglalkoztatási szakbizottság, erről együtt szavazunk, mert azonosak megnyitom, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 18-as Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 19-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 17-es oka fogyott. Akkor 20-as. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Egyes módosító. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. A 21-es célját vesztette, Kettes módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 22-es. Ez is okát veszítette közben. 23-as, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk egyes módosító foglalkoztatási bizottság okafogyott, akkor egyes júri módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Kettes módosító a júri részéről megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Ezt elfogadtuk, mert a szocialisták mellette szavaztak. Hármas módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elnézést. Lülling asszony, tessék. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. Igen, már szavaztunk erről. A 24-es következik. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. A hármas, Júri, az oka fogyott? Nem, mert a 24-eset elutasítottuk, úgyhogy megnyitom a e, hármas Júri szavazását. Lezárom. Mikrofont kérünk Lőling asszony hozzászólásához. Elnök asszony, a hármas foglalkoztatási bizottsági módosító esetében összekeveredett ez a Júrival. Tehát a Júri hármasról akart szavazást megnyitni De hát erről már szavaztunk, mondja az elnök. kérem, hogy ismét szavaztasson akkor, mert azt mondta, hogy a foglalkoztatási szakbizottságé pedig a júriról van szó, és azt ellenezzük. Akkor megismételjük a júri 3-as szavazását, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Akkor hármas foglalkoztatási szakbizottság Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. A négyes, három részben, az egyes résznek a szavazását megnyitom. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Második rész. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Harmadik rész. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 25-ös. 25-ös módosító. Megnyitom a szavazást. Első rész. akkor a 25-ös egész el akafogyott, Négyes, módosító. Egyes részről nem szavazunk. A második rész szavazását megnyitom. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Harmadik rész ez okafogyott. Ugyanígy az ötös illetve hatos. Tovább lépünk a 26-os módosítóra. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Ötös módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Itt hányas? Ötös módosítóról szavazunk. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Hatos, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. A 27-es fogyott, úgyhogy akkor a záró szavazásra térünk rá a jelentés egészéről, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Ellenszavazat nélkül. Úgyhogy Lőling asszonynak gratulálok. Gröner asszony, tessék. Elnök asszony, csak a jegyzőkönyv kedvéért mondom el, hogy az összes nyelvi verziót felül kell vizsgálni, ami az női és a férfi élettársak szerepeltetése érdekében. Um, merci beaucoup. Encore... Köszönöm szépen. Még egyszer gratulálunk Lüling asszonynak a jelentéstevőnek. Most pedig a második szavazás következik, egy másik jelentésről. A nők és férfiak közötti egyenlőség integrált megközelítése a bizottságok és küldöttségek munkája keretében. Ennek én vagyok a jelentéstevője, ezért megkérném alelnök asszonyt, vagy nem, nem is kell. Az első alelnök azt mondja, hogy nem kell helyet cserélnünk. Bon, je dois dire... Euh, tehát az elején leszögezném, hogy a, az ülés előtt nem sokkal egy szóbeli módosítást közöltem önökkel, ezt most visszavonom, tehát nincs ilyen. Gröner asszony a jelentés, az, elő, az el, ülés előtt szintén beterjesztett a 9-es módosítással kapcsolatban egy szóbeli módosítást. Amikor odaérünk, akkor meg is adom Gröner asszonynak majd a szót. Bon. Tout le monde est prêt? Mindenki kész. Bon. On commence par l'amendement 6. Hatossal kezdünk. Megnyitom a szavazást, tehát hatos módosítás. Le vote est clos. Lezárom a szavazást. Encore? Rejeté. Ezt elutasítottuk. Hetes módosítás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Rejeté. Elutasítottuk. Nyolcas módosítás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Ezt elfogadtuk. Kilences módosítás. Gröner asszonynak van egy szóbeli módosítása, kérem. Elnök asszony, a javaslat arról beszél, hogy a gender mainstreaming területén is erősebb hálózatépítésre van szükség az interparlamentáris delegációkon belül is. Én azt szeretném, hogy ugyanez vonatkozzék a kísérő intézményekre is, például a választásokat figyelemmel kísérő testületeknél ott is a nemek szerinti egyensúly biztosítva legyen Köszönöm szépen, megnyitom akkor a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Tízes, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 11-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 12-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 13-as. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 14-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 15-ös. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Lezártam. Elfogadtuk. 16-os, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Egyes módosítás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Kettes módosítás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. A kiigazítás okafogyottá vált, mivel hogy elfogadtuk a módosítást, az utolsó háromról egy blogba szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Most a végső lezáró szavazás következik, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Köszönöm szépen. Megköszönöm a együttműködést, mondja az elnök. teraz, ak dovolíte, by sme prešli k eh, és akkor most, hogyha megengedik, akkor rátérnénk a következő napi rendi pontunkra. Tehát a következő napi rendi pontunkra szeretnénk rátérni. Ez egy jelentés a svédországi utazásról, és nagyon röviden szeretnék majd erről beszélni, hogy a küldöttségünk miben járt el Svédországban, és kérném akkor a kollégákat, kolléganőket arra, hogy ők is tegyék meg a megjegyzés, Brauer asszony, Gröner asszony, Estella asszony is jelen voltak ezen a utazáson, a programunkban különböző találkozók voltak a nem kormányzati szervezetekkel, az állami szektor különböző képviselőivel, hatóságok képviselőivel, akik azután foglalkoztak a férfiak és nők egyenlő állásának kérdésével. Kép, találkoztunk svéd parlament kép, képviselőivel, a parlament elnökével, Westenberg úrral, Szabóni asszonynal is találkoztunk, aki a férfiak és nők egyenlő jogállásáért felelős miniszter, Asszénion asszonynal, aki a Európai Ügyi Minisztérium államtitkára, Zonegárt asszony, aki szintén államtitkár a foglalkoztatási minisztériumba, a Lino asszony, aki ombuds hölgy, szintén férfiak és nők egyenlő jogállásának a felelőse, és a különféle szociális partnerekkel is találkoztunk. Volt egy sajtótájékoztató zárásként, és úgy gondolom, hogy az összes kolléganő egyet fog abban érteni, ha azt mondom, hogy a legfontosabb vita témánk a várandós gyermekágyas vagy szoptató munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének megőrzése, javítása volt. Ez a téma nagyon sok svéd polgárt érdekel, és ez lesz a svéd elnökség egyik fő témája is. A svéd filozófia egy picit különbözik a mi irányelvünktől, hogy ezt így is mondhatjuk, ugyanis Svédországban az az anyasági szabadság nem kötelező, és a nők szabad döntése az, hogy egy nő vagy egy férfi veszi-e igénybe ezt a szabadságot. 16 hónap a svédországi anyasági vagy apasági szabadság, és ebben a 16 hónapban a nő a bérének 80%-át kapja meg. A 16 hónap során, vagy jobban fogalmazva, a 16 hónapot a szülők a gyermek 8. életévének betöltéséig vehetik igénybe. Két hónap napot tartunk fel a apának és anyának, és a maradék időt pedig úgy osztják föl egymás között, ahogy óhajtják. Az ombuds hölgy, ugye szintén megvitattuk ezt a kérdést, ez a hatóság Svédországban 9 millió eurós éves költségvetéssel rendelkezik, és ez a hatóság megállapodott a, nem, a diszkrimináció mentességről szóló irányelv megvalósításáról, és azt tudom mondani, hogy Svédországban ennek a kérdésnek a nyomon követése, monitorizálása rendkívül hatékonyan működik. Foglalkoztunk azonos munkáért azonos bér kérdésével is, Ebben a témában az ombudsman szintén nagyon aktív szerepet tölt be. Voltak példák arra, hogy a bíróság előtt pereltek be munkáltatókat bérkülönbségek miatt. Svédországban csak 5500, sőt 2500 ilyen bírósági, jelent, bírósági per volt, a nők mind, megnyerték ezeket, és a költségeket a költségvetés vállalta magára. Akkor egyéb más olyan szakmákról beszéltünk, ahol férfiak és nők egyaránt vannak foglalkoztatva. A Svédországban sok sokkal modernebb felfogás uralkodik ebből a szempontból, mint más európai országokban. Ebben a kormányzati periódusban nagyon sok pénzt eh, ruháznak be az egyenjogúsági politikába, 400 millió svéd koronát eh, ruházott be a kormány ebbe a kormányzati időszakban, szemben a 40 milliós összeggel az előző kormányokkal, akkor nőket érő erőszak, ez is téma volt, ez az erőszak nem csak a családon belüli erőszakra korlátozódik, hanem a prostitúcióra és az emberkereskedelemre is. A, prostitúció és a szexuális kizsákmányolás elleni akcióterv a svéd kormány egyik jelenlegi prioritása közé tartozik, és zárásként, ahogy már mondtam, volt egy sajtótájékoztató, és úgy gondolom, hogy a médiák jelentős figyelmet tulajdonítottak a látogatásunknak, a svéd parlamentben is nagy érdeklődéssel foglaltak bennünket, és azt a tájékoztatást kaptuk, hogy a svéd elnökség alatt ez év második felében lesz egy találkozó a Nemzeti Parlamentek hálózatához, és erre a találkozóra bennünket is meghívtak. És zárásként szeretnék minden kollégának és kollégának köszönetet mondani, akik ezen a kiküldetésen részt vettek. Eva Britt Svenssonnak különösen szeretnék köszönetet mondani, hiszen ő elkötelezetten dolgozott azért, hogy ez az utazás rendkívül sikeres legyen és ő gondoskodott arról, hogy nagyon sok információt kapjunk meg a is svéd elnökségről ebben a témában, és köszönetet mondok Svenerszász asszonynak a titkárság részéről, aki szintén nagyon keményen dolgozott annak érdekében, hogy ez a kiküldetés sikeres legyen, és most szeretném megadni a kollégáknak a szót, akik részt vettek ezen az ülésen, Bauer asszony. Számomra nagyon meglepő volt, hogy Svédországban nincs olyan bizottság, mint a miénk, ha bár a miniszter minden szakbizottság munkájában részt vesz, úgy gondolom, hogy rendkívül inspiratív volt az is, mert eh, amikor a bíróságok a diszkrimináltaknak adnak igazat, eh, akkor eh, ilyenkor nem kell fizetni a bírósági eljárási díjakat. Tehát a jövőben elgondolkodhatnánk valami hasonlóról, hiszen tudva lévő az, hogy nagyon sok diszkriminációval kapcsolatos eset a bíróságok előtt elsikkad, azért, mert rendkívül magasak az eljárási költségek. Bizonyos országokban ez a helyzet, és természetesen a törvényalkotás nem mindenhol azonos Nos, ami még, amit még fontosnak tartok, az az anyasági szabadság, illetőleg a szülőket megillető szabadság. Ez egy rendkívül aktuális kérdés, különös tekintettel az Esztrála jelentésre reflektálva. Ami a jövőt illeti, van itt néhány eljárásbéli probléma, de úgy gondolom, hogy jó lenne egy kicsit modernizálni a hozzáállást, ugyanez vonatkozik a munkaegészségügyre és munkavédelemre vonatkozó irányelvet is, tehát a differenciált szabadság igénybevételét, ezt is szintén minden irányelvbe föl kéne venni, tehát ez egy nagy tanulsága ennek a kiküldetésünknek. Tehát én is szeretnék köszönetet mondani, akik hozzájárultak ahhoz, hogy ez az utazás kiválóan lett, lett megszervezve. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen Bauer asszonynak. Köszönöm szépen. Én is szeretnék köszönetet mondani a kollégáknak. Megköszönöm azoknak a munkáját, akik ott voltak a küldöttségben, részt vettek benne, illetve megköszönöm a szakbizottságnak is, hogy létrejöhetett ez a svédországi látogatás. Véleményem szerint elnök asszony nagyon részletesen számolt be a fontosabb eseményekről a látogatás során, azonban néhány észrevételén még kiegészíteném ezt. A küldöttség véleményem szerint kivívta a svéd tömegkommunikációs eszközök figyelmét, tehát odafigyelt ránk a sajtó, és azt gondolom, hogy nagyon kielégítő volt a helyzet, meg lehetünk elégedve ezzel kapcsolatban, voltuk a második küldöttség, amely Svédországban járt. Jó volt azt látni, hogy a mi szakbizottságunk sokkal nagyobb sajtóvízhangot kapott, mint az a másik szakbizottság, amely Svédországban járt ez is mutatja, hogy Svédországban mennyire odafigyelnek a mi szakbizottsági munkánkra itt az Európai Parlamentben. Tehát azok a kérdések, amelyek, amelyekről itt vitatkozunk, azok én is foglalkoztatják a svéd médiát. Munkaerőpiaci kérdések, ezek fontosak természetesen minden tagállamban, Svédországban is természetesen. Aztán a második dolog, amit mondani szeretnék egy észrevételem lenne a svéd joganyaggal kapcsolatban, jogszabályokkal kapcsolatban. A svéd alkotmányjal kapcsolatban a svéd alkotmány többször is a vita tárgyát kép, képezte itt a szakbizottságban. A svéd kormány egy felmérést készített azzal kapcsolatban, hogy a jelenlegi jogszabályrendszerek milyen hatásai voltak a prostitúcióra, illetve az emberkereskedelemre. Ami a anyaság, illetve apasági szabadság kérdéséről, mint ahogy azt az elnök azt, hogy említettem, sokat beszéltünk. Nagyon fontos ez a kérdés ö, Svédországban, és természetesen már sokszor beszéltünk erről Svédországban. Svédországban a közvélemény úgy gondolkodik, hogy minimum értékeket kell megszabni európai szinten, utána pedig a tagállamok ehhez még hozzátehetnek, tehát még ezzel feljavíthatják úgymond az irányelvet. A jogszabályban egy javaslat is, tart, is olvasható, a svéd szülők számára az anyasági, avagy apasági szabadságot kötelező igénybe venni. Ez az irányelvben olvasható, vagy az irányelv tartalmazza tehát ezt a javaslatot, ez a svéd normatívában is benne foglaltatik. Véleményem szerint tehát nagyon jól sikerült ez a látogatás, és mint említettem, fölkeltettük a svéd sajtó figyelmét. Még egyszer megköszönném a, elnökségnek, titkárságnak az, hogy lehetővé tették ezt a, ezt a látogatást, és persze folytatódik a munka, hiszen Svédország lesz, legyen a soros elnökség feladatai. Obrigada, Sra. Presidente. Também eu me quero associar eh, às minhas colegas. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is csatlakozni szeretnék kollégáim dicsérő üdvözlő szavaihoz. Nagyon hasznos, fontos látogatás volt ez. amint ezt másoktól is hallottuk, nagyon érdekes beszélgetéseket, találkozókat folytattunk a svéd kormány, a svéd parlament tagjaival, a civil szervezetek tagjaival, illetve a sajtó képviselőivel folytattunk találkozókat, beszélgetéseket. Én úgy látom, hogy Svédország olyan tagállam, ahol a nemek közötti egyenlőség kérdése nagyon fontos téma. Svédországban, tehát Svédországból, tehát azt gondolom, hogy nagyon sok jó példát elleshetünk ezen a területen. A svéd gyakorlat nagyon sokszor jó gyakorlatnak, vagy bevált gyakorlatnak tekinthető. Látogatásunk nagy, látogatásunkat nagy érdeklődés kísért, kísérte. Ezeket a kérdéseket, amiket az imént itt megvitattunk, amiről szavaztunk, Svédországban is nagyon érdekes, fontos, aktuális kérdésnek tartják, tartják. Ott van például az anyasági szabadságról szóló irányelv. Ezzel kapcsolatban lenne egy kis kiegészítésem. nem csupán Svédországban, hanem más tagállamokban is, mint például hazámban, Portugáliában. Többféle koncepciót kell megpróbálni egyeztetni. Meg kell különböztetni az anyasági, az apasági szabadságot, a szülői szabadságot. Más országokban a jogszabályok vannak olyan országok, ahol egyetlen jogszabály vonatkozik mind három féle szabadságra. A közösségi szintű jogszabály azonban megpróbál különbséget tenni ezen típusú szabadságok között, tehát ez három különböző irányelbe tartozik. Úgy látom, hogy változást tapasztalhatunk nem sokára Európában, akár egyetlen irányelv is foglalkozhat majd ezzel. Jó lenne egy ilyen kezdeményezést tenni a bizottságnak, de természetesen nekünk nincsen ilyen kezdeményezési jogunk, pusztán a bizottságot próbáljuk meg rávehetni arra, rávenni arra, hogy ilyen kezdeményezéssel éljen. Több svéd újságíróval is beszéltünk, és Svensson asszony is elmondta az imént, ennek az irányelvnek a 20-as preambulum bekezdésére kérdeztek rá, amely azt mondja ki, hogy a közösségi jogszabályok csak minimum, egy minimum szintet határoz meg, ezt a tagállamok fokozhatják, tehát ezt javíthatják, kiterjeszthetik. Tehát nem megengedhető az, hogy a tagállamokban most tapasztalható helyzet romoljon, vagy visszalépés történjen. Olyan minimum szint meghatározására van tehát szükség, amely az összes tagállamban alkalmazható és alkalmazandó. Ahogy azt már az első eszmecsere során megállapítottuk, az tagállamokban, a 27 tagállamokban, tagállamban sokszor merőben eltérő a helyzet, nehéz olyan jogszabály találni, amely, vagy nehéz olyan példát találni, hogy két tagállamban megegyezne az anyasági vagy apasági szabadság, vagy a szülői szabadságról szóló jogszabály, illetve hogy milyen juttatásokra jogosultak a szülők ilyen szabadságok igénybevételének esetes, esetén. Előfordul az is, hogy a tagállami jogszabály nagy lelkűbb, mint a közösségi jogszabály. Remélem, hogy az összes európai állampolgárhoz eljut majd az az üzenet, hogy jobban fognak majd járni, remélem jobban fognak majd járni, hogyha megszületik az új jogszabály, hiszen ez jobban figyelme veszi a érdekeiket. Köszönöm szépen. Kracelen asszonynak adom meg a szót, Köszönöm szépen, az elnök asszony. Én is szeretnék sok szeretettel gratulálni. Önnek is gratulálok, hiszen ön vezette ezt a missziót, és köszönetet mondok a titkárságnak is azért, hogy egy érdekes és gazdag programot állítottak össze a részünkre, és ez a program valóban meg is tudott valósulni. Na most, amit szeretnék hozzászólni, és ez már elhangzott más kollégák részéről, hogy Svédországban a politikai életben való részvétel nem jelent nagy kihívást. Természetesen, a nem mindenhol is érvényesül ez az egyenlő jogállás, az egyenjogúság. Ennek ellenére ez egy fontos téma, ha lett legyen szó a kvótákról, vagy pedig a politikai érettségről. Ez a mindennapok részévé vált Svédországban. Mindazonáltal Svédországban a politikailag illetékesek azt hangsúlyozzák, mutatták, hogy még mindig van jogegyenlőtlenség a nők hátrányára, és különösen az, hogy a nőket még mindig sok esetben éri erőszak tehát Svédország nem a jogegyenlőtlenségek hazája, hanem Svédország egy olyan ország, ahol az egész kultúra, a teljes szociális politika és a polgárok tudatossága olyan, hogy dolgokról beszélnek, kritikusan beszélnek róluk, amelyet más országokban esetleg normális dolognak tartanak Nos, ez mindenképpen példaértekű, és ezzel, kap, és ezzel tovább kellene foglalkozni. És egy további pont, amit szeretnék megemlíteni, amit hallottunk ugyebár a különféle irányelvekkel kapcsolatban, az irányelv egy bizonyos minimum standardot képvisel, és ez fontos a svéd kollégák számára is a választási kampányban, hogy meg tudják magyarázni, hogy mit jelentenek az európai törvények. Tehát, hogy az európai törvények voltak éppen a szolidaritást helyezik előtérbe, és bizonyos, dolgok, bizonyos országokban olyanokat valósítsanak meg, amire eddig nem volt lehetőség. Tehát ez mindenképpen lehetőséget biztosít, hogy, hogy adott esetben a polgárok nem értik meg azt, hogy egy irányelv nem visszalépést jelent, hanem nagyon sok ország számára erőre lépést jelent, ahol a megfelelő szabályok még nem léteznek ez szükséges, szükségessé teszi a kormányok előkészületeit, a parlament előkészületeit is, különös tekintettel itt a svéd parlamenti elnökségi időszakra, tehát itt októberre terveznek egy konferenciát, amelyre meg akarják hívni az összes nemzeti parlament képviselőit. Mi, ők nagy érdeklődéssel hallgatták a javaslatainkat, hiszen a, ennek a csúcs találkozónak a rendjét foglalkozni kell az jogegyenlőséggel is. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Gölner asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én messze menően visszaigazolva érzem magamat tehát hogy a frakciónk elutazott Svédországban, voltak éppen részt vettünk a svéd tanácsi elnökség előkészítésében, különös tekintettel az esélyegyenlőség területén, és abszolút idő, helyes időpontban választottuk meg az időpontot, hiszen most még lehetőség nyílott tartalmi megbeszélések folytatására, különös tekintettel arra, hogy Svédország az Európai Unió egyik olyan tagállama, amely legmagasabb fejlettségi színvonalhoz tartozik. Sok esetben ők paradicsomi állapotok között élnek, elnézést kérek, és vegyük figyelembe a realitásokat is, hogy Svédországban is még nagyon sok terület fejlődőképes, és nem felel meg minden elvárható igénynek. Tehát nagyon fontos volt megmutatni azt is, hogy a svéd elnökség időszakában a svéd a Svédországban az adó által finanszírozott szociális rendszerek középponti kérdése a férfiak és nők egyenlő jogállása, és Svédországban sikerült elérni azt, hogy, a, hogy az apákat, a férfiakat jobban bevonják a jogellen, jogegyenlőség témakörébe tehát ezzel a kérdéssel a férfiak is messze menően foglalkoznak, tehát a svéd apák 20%-a figyelem igénybe veszi az apasági szabadságot legalább részben foglalkozik pici gyermekének fejlesztésével, gondozásával, tehát egy apa nem vonja ki magát a felelősségvállalás alól. Tehát ebből a szempontból a svédek előrébb vannak, mint más országokban a helyzet, és jó volt megtapasztalni ezt a tartalmat, és lenne még további kérdésem is megjegyzésem is, hiszen a svéd elnökség során kezdeményezés lesz arra, hogy a nők világkonferenciáját előkészítsük, hiszen a pekingi konferencia jövőre lesz 15 esztendős, és ezzel kapcsolatban is szeretnénk előkészítő lépéseket tenni, értékelni, és a delegációnk számára is ez egy fontos kérdés volt. És egy utolsó pont, amit megemlítenék, ez is egy fontos dolog volt szám, számomra. A nagy nyilvánosság, televízió, rádió, nyomtatott sajtót is meg tudtuk győzni arról, hogy hozzá tudunk járulni ahhoz, hogy Svédországban az európai parlamenti választások is nagyobb népszerűségnek és ismertségnek örvendjenek. Köszönöm szépen, és nagyon jó volt ez a látogatás, mint kezdeményezés. Köszönöm szépen, Gröner asszony. Én is szeretnék az összes kollégának és kolléganőnek köszöntet mondani a megjegyzésekért. Mi körülbelül 30 perc áll rendelkezésünkre, és áttérnék a következő napi rendi pontra, méghozzá a várandós gyermekányos és szoptató munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítása. Nyilvános meghallgatás óta elég sok vitára került sor, módosítási indítványokat dolgoztak ki, ezek konstruktívak és rendkívül tárgyszerűek, legalábbis remélem és most akkor arról kellene beszélnünk, hogy az Estrella féle jelentése mit szeretnénk változtatni, és most megadom a szót az előadónak, aki már néhány hónapja dolgozik ezen a jelentésen, és az munkája lassan eléri a végét. Estrella asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Azzal szeretném kezdeni, hogy köszönetet mondok azoknak a kollégáknak, akik módosító indítványokat terjesztettek elő. Úgy gondolom, hogy ez jelentősen hozzájárult az ügyek menetéhez. Vagy legalábbis a módosítók egy része egyértelműen jobbá teszi a jelentésem szövegét. 107 módosító indítványt terjesztettek összességében elő. És szeretnék továbbá, itt a kis vitánk során az árnyék előadókkal, illetve a módosítókkal olyan megállapodásra jutni, ami kompromisszumokkal könnyíti meg az életünket, illetve a szavazást. Szeretném, hogyha a plenárison is nagyobb befolyást gyakorolhatnának ezek a módosító javaslatok, mert azért egész más az, amikor itt a szakbizottságban egyhangúan elfogadnak egy jelentést, vagy amikor szűk többséggel sikerül ugyanezt elérni. Tehát arra kérném a kollégákat, hogy segítsenek ebben. Segítsenek jobbá tenni a jelentés szövegét, illetve törekedjünk konszenzusra. Hiszen végső fokon az európai polgárok javát szolgálja ez. Röviden, elnök asszony, négy példát szeretnék elmondani. Az anya, anyasági szabadság, illetve szülési szabadság ügyében az 1992-es irányelv 14 hete szerepel az egyik oldalon, másik oldalon pedig 24 hét a javasolt időtartam. Tehát itt 10 hét eltérésről van szó, 14 és 24 hét között. Ehhez képest az Európai Bizottság 18 hetet javasolt, én pedig 20-at mondanék. Bár egyébként nagyon szívesen egyeztetem az ügyet a kollégákkal. Hát, ha sikerül olyan javaslatot megalkotnunk, amivel már egyet tud érteni az árnyék jelentéstevőknek a nagy többsége is. A legvitatottabb pont, biztos emlékeznek a svéd vitáról erre, a minimális kötelező szabadságnak az időtartama. Ez az Európai Bizottsági Javaslat szerint 6 hét, javaslatomban a szülést követően 8 hétre növekedne. Egyesek két hetet javasoltak, mások négyet vagy hatot. Egyesek szerint pedig előtte hatot, illetve utána hat hetet. És ez az a pont, ami a legnagyobb véleménykülönbségeket hozta elő, illetve a legtöbb javaslat erre vonatkozott. Úgyhogy lehetőségek szerint törekedjünk konszenzusra. Egyesek, Lüling asszony is, 8 vagy akár 12 hetet javasolnak utána. Vannak olyanok is, akik egész 16 hétig elmennének. Úgyhogy itt valóban széles az eltérés. Az én javaslatom pedig úgy szólt, hogy nagyon körüntekintően fontoljuk meg ezt a kérdést, mert még a svéd egyeztetéseink során sem láttam át igazán, hogy szülés után hat héttel miért elégedetlenek egyesek, amikor a WHO, illetve az ILO is úgy nyilatkozott erről, hogy a minimális időtartam az 6 hét, ennyi szükséges ahhoz, hogy testileg felépüljön, helyreálljon a szülés után egy nőnek a szervezete. Ezt tudományosan is bizonyították. Tehát ebből következne, hogy szülés után ez a kötelező 6 hét, ez egy tudományosan igazolt minimum. Ezt nem lehet férfiakkal közösen igénybe venni, ez nyilvánvaló, hiszen nem a férfi szül. Tehát a testi egészség helyreállása kizárólag a nőket érinti. Tehát a plusz szabadságot kizárólag a nők vehetik igénybe. Hogy mi jön a 6 hét után, az már megosztható férfi-női viszonylatban. De az első 6 hét az nem. A svéd jogszabály azt írja elő egyébként, hogy két hónap az az időszak, amit a férfi és a nő megoszt egymással, ami összesen azt jelenti, hogy egy hónap a nő, egy hónap a férfi része, így jön ki nyolc hét. Tehát föl kell derítenünk, hogy pontosan hol húzódik a nézet eltéréseknek a határa, hogy ezt rendezhessük. Bizonyos standard helyzetekben ennek a szabadságnak az időtartama, például koraszülés, vagy inkubátoros kezelés, vagy testi fogyatékossággal született a, a baba. Vagy mondjuk az előző szülés után nagyon hamar jön a következő szülés ezeknek a kérdéseknek a keretében könnyebben találhatunk kompromisszumot, de azért tegyük figyelembe, hogy ezek igen jelentősen eltérő helyzetek. És egyesek nehezebb, fogasabb megfontolások, mint mások. Úgyhogy nem biztos, hogy egy egységes időtartammal az összes esetet le tudjuk fedni. Aztán a fizetett szabadságnak az időtartama megint csak olyan, ahol könnyen találhatunk kompromisszumot. Sok javaslat a szabadság teljes időtartamára teljes fizetést irányozná elő. Úgy gondoljuk, hogy nem szabad, hogy a nők anyagilag hátrányos helyzetbe kerüljenek, csak azért, mert gyermeket vállaltak. Tehát szerintem ezzel mindenki egyetért. Ami pedig ugyanezeknek a jogoknak az elismerését illeti a nem hagyományos társak vagy együttélések esetében, például egy nemű társak esetében itt is kompromisszumra törekedjünk, illetve az apasági szabadság keretében rendezhetjük ezt. Vagy szülői szabadság kategóriába sorolhatjuk mert vannak erre vonatkozó javaslatok, és csak tartsuk szem előtt, hogy van egy irányelv, ami kifejezetten a szülői szabadságot szabályozza. Úgyhogy ebben az irányelvben ne szabályozzunk külön olyan területet, amire van egy másik irányelv, mert ebből jogszabályütközés alakulhat ki. Mindezt figyelembe véve felmerül a kérdés, hogy a szociális partnerekkel való konzultáció mire vezetett a szülői szabadság tekintetében. Én azt javaslom, hogy, hogy egyrészt a, beszámolnék a fogalmak finomításáról, illetve hogy mi az, ami nem működött teljes mértékben. Tulajdonképpen nem vonhatunk le világos következtetéseket a folyamatból. A szülői szabadság esetében viszont egyértelműen konszenzus bontakozott ki az ügyben, hogy ez be kéne kerüljön az irányelv szövegébe. Különösen, hogyha szeretnénk hangsúlyozni a felelősség megosztásnak a fontosságát, vagyis hogy a feladatot közösen vállalják a szülők. az ügyben, hogy milyen hosszú legyen az a szülői szabadság, illetve hogy mekkora fizetés járjon alatta, nem túl nagy nehézséget okoz a kompromisszum megtalálása. Illetve, hogy minden dolgozóra kiterjesszük -e ezt a fogalmat. Születtek ez ügyben is módosító javaslatok. Lülling asszony, akinek a jelentését nemrég fogadtuk el, külön foglalkozik a maga szövegében az önálló munkavégzést végzők kérdésével. Tehát erre se akarjunk itt kitérni, hiszen az jogszabályütközéshez vezethet. Az otthoni munkavégzést végzők kérdése viszont nem szerepel más irányelvben. Úgy gondolom, hogy ide a joghézakba belépve áthidalhatjuk a helyzetet azáltal, hogy a szövegünkbe belevesszük ezt a területet is. Tehát ez nagyon logikusnak tűnik számomra. Aztán az ügyben se látok problémát, hogy például a túlórát hogyan szabályozzuk, vagy az éjszakai műszaknak a kérdését. Szerintem ez se különösebben nehéz aztán, ami az elbocsátás tilalmát illeti ezekben az időszakokban. A nézeteltérés a védett időszak hosszára vonatkozik ismét. Itt is úgy gondolom, hogy kompromisszumra kell, hogy tudjunk jutni. Még ha nem is minden frakció támogatja ezt, azért a többséget megkapná. Aztán, ami a szoktatásra vonatkozó rendelkezéseket illeti, illetve hogy milyen anyagi javadalmazás merül fel ebben az időszakban. Van egy olyan javaslat, ami szerint be kellene vonni a szabályozásba az örökbefogadás kérdését. Én ezt ugyancsak logikusnak gondolom, tehát ezt támogassuk. Aztán az orvosi vizsgálatok költségeinek a megtérítése, ez sem szerepel más irányelvekben. A nők munkaerőpiaci részvételével foglalkozó egyéb szabályok ezzel nem foglalkoznak, tehát ezért vegyük be a szövegbe. Aztán ami a munkahelyi bölcsödéknek a támogatását három év alatt irányozza elő, ezzel is egyet tudok érteni. Aztán vannak más javaslatok még, például adókedvezmények kérdése a munkáltatók számára. Az elképzelés tetszik, viszont a megfogalmazás kevésbé. És tulajdonképpen ennyit szerettem volna elmondani, elnök asszony a 107 módosító indítvány ügyében. A kollégák ennyit terjesztettek elő. És holnap megkezdem majd azt a, az egyeztetési folyamatot, amelynek keretében az előterjesztőkkel és az árnyék előadókkal igyekszünk majd megállapodni, hogy jobb legyen az Európai Bizottsági Javaslat, az én javaslataim és a jelentés egésze. Reméljük, hogy a parlament végül majd elfogadja, és erősebb lesz. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, és akkor most megnyitom a vitát. Először is Van Lanker asszonynak adom meg a szőt. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen Editnek ezt a kiváló áttekintést a módosítási indítványokról. Szeretnék én is néhány megjegyzést hozzáfűzni, ugyanis amikor megvizsgáltam ezt a szöveget, egy olyan szöveget kaptam, aminél a portugál tudásomat igen erősen igénybe kellett volna ott vennem, tehát nem biztos, hogy mindent jól értelmeztem ebből a szempontból. Például teljes egészében osztom a véleményedet, amikor azt mondod, hogy ez, ennek az irányelvnek foglalkoznia kell az apasági szabadsággal is, mert más irányelvekben nem foglalkoznak ezzel teljesen ilyen részletekben, tehát így a saját módosítási indítványomat visszavonom, tehát már csak 106-ról van szó immáron, tehát ez az irányelv foglalkozik családi kérdésekkel, akkor van a 111-es, amely ugyebár a szoptatással foglalkozik, de van egy másik irányelv, ami szintén ezzel a, ezzel a kérdéssel foglalkozik, ami viszont az én módosítási indítványom legesleg végén az ugyebár foglalkozik azzal, hogy a munkaközi szünetekben a nők lehetőséget kapjanak gyermekük szoptatására, és ezt az időt ismerjék el munkaidőnek tehát ezzel kapcsolatban van még vita, tehát szükség van arra, hogy expressis verbis kimondjuk azt, hogy ez a hogy hogy ez egy fizetett szünet a munkaidőben, tehát ebből, ezzel nem szabad lerövidíteni az illetőnek a munkaidejét, fizetett, fizetett munkaidejét, amely akkor a további kérdés, a nők ismételt beilleszkedése a munkaerőpiacra, szakképzésük, vagy a diszkrimináció ellenes intézkedések, tehát alapjában véve elég analóg dolgokat mondunk mind a ketten tehát akkor foglalkoznunk kellene még a szociális párbeszéddel is, de alapjában véve, amit te mondasz, jó, ugyanazt mondom én is, tehát nincsenek különösebb különbségek, tehát a kompromisszumra van szükség, tehát nem mondom, hogy egyik jobb, mint a másik lenne. Lenne még egy dolog, amire szeretnék kitérni, ez pedig arról szól, hogy egy várandós asszonynak lehetőséget, kelljen, lehetőséget kaphasson arra, hogy a munkáltatójától a munkaidő rendjének módosítását kérhesse. Tehát jó lenne, hogyha kimondanánk azt, hogyha a munkáltató akkor ha ezt elutasítja, akkor ehhez megalapozott oka kell, hogy legyen. Különben meg kellene engedni a nőnek, hogy a várandós nőnek, hogy a munkaideje az állapotának megfelelően változzon. Tehát mindenképpen ez egy olyan probléma, amivel foglalkozni kell. Köszönöm szépen Vangláner asszonynak. Hanne Bauer asszonynak adom meg a szót. All right. <laughs> Sorry about... Elnézést. Köszönöm, és megköszönöm Editének is ezt a nagyon átfogó és nagyon aktuális időszerű jelentést. Szerintem kiváló dolog az, hogy egy ilyen jelentést készítünk erről a témáról, amely nagyon érdekes és fontos a nők számára. Én az apasági szabadságról, illetve a munka és a családi élet összeegyetőtetéségéről szeretnék beszélni. Nagyon fontos az, hogy a szülők valóban megosszák a gyermekvállalással járó feladatokat, tehát meg kell próbálni az egyensúlyi helyzetet elérni, lehet, hogy nem tudunk odáig eljutni, ameddig szeretnénk, tehát hogy a nők vissza juthassanak a munkahelyre az a gond, miért is nem valósult még meg az egyenlő fizetés férfiak és nők esetén, ez azért van szerintem, mert gyakorlatilag még, nem, még mindig nem terheli ugyanolyan felelősség a férfiakat és nőket, nem ugyanúgy osztják meg az, a gyermekhalással kapcsolatos munkát, a nők nem érték el még azt, a, azt az eredményt, azokat a lehetőségeket, amelyeket elérhetnének. Tehát ezen a területen azt gondolom, hogy mindent meg kéne tenni annak érdekében, hogy ez megvalósuljon. Kérem, hogy ne becsüljük alá a lehetséges problémákat, illetve az apasági szab szabadsággal kapcsolatban is próbáljuk meg mindent elérni. Nagy-Britanniában az egyes, a nemek közötti egyenlőséggel foglalkozó bizottság azt kérte, hogy legyen kötelező az apassági szabadság. Nagyon komoly ellenérveket, felhördülést keltett ez. Nem nevezném meg, hogy ki tiltakozott. Szerintem ezt az elvet már régen el kellett volna fogadni, és nagyon örülök annak, hogy támogatni tudom ezt a jelentést. Bauer. Köszönöm szépen, Bauer asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is szeretném kifejezni elismerésemet Eszrel asszony felé, azért a munkáért, amelyet ebbe a jelentéstervezetbe befektetett, és köszönöm szépen a kollégáknak is a módosítási indítványokat. Tehát kezdeném a végéről. Na most a májusi ülésünk során már foglalkoztunk ezzel a jelentéssel, tehát, tehát nincs arra lehetőség a jelenlegi állapotában, hogy első olvasatban el fogják ezt már fogadni. Nos, akkor ez a, ez a téma rendkívül népszerű, és nagyon sok kolléga, kolléganő ezt a választási kampányának középpontjába is akarja helyezni, Ez is visszatükröződik a módosítási indítványok nagy számából és olyan módosítási indítványok is születtek, amelyeknek egyáltalán nincs sok közük az irányelvhez, hogy egészen őszinték legyünk egymáshoz. Éppen ezért meg vagyok arról győződve, hogy ha bár az ember teljes egészében egyetért azzal, hogy figyelemmel kell lenni az egészség ügyi szempontokra, mindazokra, amelyek megalapozottak természetesen, hiszen erről van szó ebbe az irányelvben, és ebből a szempontból támogatom a jelentéstevőt. Másodszorban azonban a titkásság felé szeretnék egy kéréssel fordulni, annak érdekében, hogy a módosítási indítványok, amelyek meghaladják ennek az irányelvnek a tárgykörét, ezeket jelöljék meg, hogy ezekről ne kelljen szavazni. Hiszen ilyen módon egész sor félreértésnek vehetjük elejét, és számunkra világosnak kell lennie, hiszen az utolsó ülésünk alkalmával is foglalkoztunk ezzel a kérdéssel, hogy ősszel a bizottság majd a szociális partnerekkel folytatott vita lezárását követően tervez egy javaslatot megtenni a szülői szabadság, illetőleg az apasági szabadsággal kapcsolatban. Ez azt jelenti, hogy ezek a témák most meghaladják ennek az irányelvnek a kereteit. Tehát nagyon sok téma, tehát out of scope, tehát meghaladják a kereteket, és arra kérem önt ezért, hogy ilyen szellemben készítsék elő a szavazási részlet. Köszönöm szépen Bauer asszonynak, Svensson asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök asszony. Én is csatlakozom azokhoz, akik köszönetet mondtak Eszterele asszonynak. Ez egy nagyon tág értelmű irányelv tervezett, és egy nagyon fontos kérdéssel foglalkozik. Természetesen kötelességünk, hogy megvitassuk, ezt foglalkozzunk ezzel. Nagyon sok a módosítás, mint ahogy ezt hallottuk, és az árnyék jelentéstevőkkel nagyon jól működik az együttműködés. Úgy tűnik, hogy nagyon sok lesz majd a kompromisszumos módosítási javaslat. Én magam is, mint baloldali képviselő, megteszek mindent, ami tőlem telik, annak érdekében, hogy a gyermekek életkörülményeit, jogait, lehetőségeit javítsuk azokban a tagállamokban, ahol nem megfelelőek az anyaság és apasági szabadságról szóló jogszabályok. Nagyon-nagyon fontos, hogy meg tudjunk egyezni ebben a kérdésben, és mindannyiunk érdeke, hogy az összes tagállamban megemeljük a minimum szintet. Ezt nem lehet elégszer hangsúlyozni, és nagyon fontos, mint még egyszer mondom, hogy ebben meg tudjunk egyezni. Sokszor beszélünk a férfiak és nők közötti egyenlenségről, illetve hogy a nők is részt vegyenek a munkaerőpiacon, munkaerőpiacon, hogy a nők is vezetői szerephez jussanak a különböző intézményekben. A nemek közötti egyenlőség kérdése azonban onnan eredeztethető, hogy a nők vajon eh, el tudják-e látni önmagukat, illetve a gyermeket is. természetesen a nemmel kapcsolatos kérdéseket is meg kell vizsgálni, de a gyermekek jogait, a gyermekek, gyermekek lehetőségeit sem szabad elfelejteni, hiszen a gyermek joga, hogy mindkét szülővel együtt lehessen, hogy velük az apjával és anyával is tört, időt tölthessen együtt. Ezért is fontos az anyaság és apasági szabadság kérdését, különös tekintetet utalnék a 24-es módosításra. ami az anyasági szabadságról szól. Egy, hogyha anyasági szabadságként definiáljuk ezt a fajta szabadságot, akkor azt az üzenetet adjuk, hogy a gyerekről az anya gondoskodik. Véleményem szerint pedig ez a szülő feladata, hiszen mindenkit szülő felelős a gyermekért. Tehát nagyon fontos, hogy ne anyasági szabadságról beszélünk, hanem a szülők felelősségéről meggyőződésem, és ezzel a kérdéssel kapcsolatban egyeztettem az árnyék jelentéstevőkkel is, hogy ez az irányelv tervezet a minimum szinteket definiálja. Ezt követően a tagállamok, ha jónak látják, akkor ö, nagyvonalúbb intézkedéseket is ö, ö, megfogalmazhatnak. Svédország esete kiemelendő, illetve hogyha a szövegben a kötelező jellegű apasági és anyasági szabadságról beszélünk, ugye tudjuk, hogy ez kb. 6-8 hetet jelent, tehát hogyha ez így marad, és ebből a javaslatból jogszabály lesz, akkor ennek hatása lesz a svéd anyasági és apasági szabadságról szóló jogszabályra is. Valószínűleg nem olyan hatással lesz ez, mint ahogy azt a svéd közmélemény várja. Most a kötelező szabadság két hét az anya esetében, és hogyha 68 hétre növekedne ez az időszak, akkor a svéd jogszabályokat meg kell változtatni. Valószínűleg ezért nem preferálják ezt a változatot a svéd polgárok. A svéd polgárok általában egyébként azt gondolják, hogy olyan, kérdések, olyan kérdésekkel tölti az idejét az Európai Unió, olyan jogszabályokat fogalmaz meg, amelyvel nem is kéne foglalkozni. A lényegről viszont elfeledkeznek. Tehát nem szeretnék a svédek azt, hogy az Európai Unió helyettük, vagy fejük felett ö, megváltoztatná életüket az anyasági és apasági szabadsággal kapcsolatban. Ne az Európai Unió határozza el, hogy hogyan osszák be idejüket. Az anyai egészség kérdését nem szabad figyelmen kívül hagyni, azonban a svéd jogszabály szerint, ha az édesanya a szülés után nincs megfelelő egészségügyi állapotban, akkor egy bizonyos egészségügyi biztosítás lép életbe, és a kezelő orvos dönti el, hogy az anya mikor munkaképes, illetve mikor hát helyre az állapota. Tehát az orvos dönt. Hogyha a normatív szabályozásban ez az, e, a normatív szabályozás, európai szabályozásban azonban ez nem így jelenik meg. Úgyhogy erről még mindenképpen vitatkoznunk kell. Ezt még meg kell beszélnünk. Véleményem szerint mindannyiunknak ugyanaz a törekvése, mégpedig az, hogy olyan irányelvre van szükségünk, amelyek pozitív módon javítják a polgárok életét. Köszönöm szépen, Svensson asszony! Elnézést, van Vanke asszony. Elnézést. elnézést kérek, elnök asszony. Hmm. Elnézést. Bauer asszony eh, kizökkentett itt egy kicsit. Tehát előről kezdem. Eh, önnek szerettem volna a következőt mondani. Tehát Bauer asszony eh, észrevétele egy kicsit kizökkentett a nyugalmamból, és teljesen egyetértek azzal, hogy a jelentésekből ne csináljunk karácsonyfát, különösen, hogy a húsvét közeleg. Tehát itt az irányelv az egészségvédelméről, biztonságról beszél, és én meg úgy gondolom, hogy egyenlő bánásmódról kéne, hogy legyen szó. Sőt, az irányelv hatája jóval túlmegy a várandós nők egészségügyi, illetve biztonsági kérdésének a szabályozásán. Hogyha megvizsgáljuk, felülvizsgáljuk a létező szabályokat, és kihúzzuk az összes olyat, ami nem erre a szűkebb határa vonatkozik, akkor például beleütközünk a szülői szabadságba. Holnap majd a foglalkoztatási szakbizottságban erről beszélünk, és a néppárti előadó Bushill Matthews hasonló eljárással élt, és a Business Europe levelét biztos megkapták néhány napja, ami arra biztat, hogy leszavazzuk ezt a javaslatot. Tehát én szerintem ne hagyjuk, hogy bárki diktáljon nekünk hogy az irányelvről mi legyen a véleményünk. Fontosnak tartjuk a férfiak és nők egyenlő bánásmódját. Tehát felhívnám a figyelmet arra, hogy az irányelv célja az nem az egészség és a biztonság szabályozása. Köszönöm szépen. A bizottság képviselőjének adom meg most a szót. Kérem, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Esztrella asszonynak a jelentésért. Én is szeretnék köszönetet mondani, kiváló a jelentés, és nagyon érdekes elképzeléseket vett fel. Csak előzetes észrevételeket tehetek e pillanatban, és aztán az Európai Bizottság még a e, plenáris, illetve a szavazás előtt elmondja a hivatalos észrevételeit. Hozzászólnék a szülői szabadság kérdéséhez. Ez tűnik az egyik legvitatottabb kérdésnek úgy tűnik a szakbizottság szeretné, hogyha az apák nagyobb részt vállalnának a családi feladatokból. Az Európai Bizottság is osztja ezt a nézetet. És azért nem tettünk ez ügyben semmit idáig, mert a szociális partnerek tárgyaltak a szülői szabadságról, illetve nem volt még az apa szabadságnak a kérdése tisztázott. És a múlt heti helyzet úgy nézett ki, hogy belső körben egyeztetni kell, és aztán átadják majd az Európai Bizottságnak, amely ennek alapján jogszabályi javaslatot terjeszt elő, és az Európai Parlamentet az eljárások szerint tájékoztatja. És ez azért fontos az önök vitája szempontjából, mert az egyik megállapodásbeli pont arról szólt, hogy a szociális partnerek a szülői szabadságot szeretnék meg hosszabbítani a egy hónapról három vagy négy hónapra, és ebből minimum egy hónap nem adható át az anyának, ami azt jelenti, hogy minimum egy hónap csak az apa által vehető, illetve veendő igénybe. És ez egy fontos részlet szerettem volna az önök tudomására hozni. A szociális partnerek azt is leszögezték, hogy a szülői szabadságot nem érinteni a módosítás. Az Európai Bizottság ezt is figyelembe veszi, illetve a parlament véleményét ugyancsak, és aztán megalkotja majd az álláspontját, az álláspontunkat. A, egyértelmű a különbség a szülői szabadság és az apai szabadság között, mert a szociális partnerek szülői szabadság ügyben tárgyaltak, megszületett az álláspont, az apai szabadság ügyében pedig nem. Tehát ezt előre bocsátva köszönöm a jó együttműködést az előadónak, és remélem, hogy érdemi eredmény születik. Majd köszönöm. Merci beaucoup. Et maintenant, je sais pas, il est 5 heures, normalement on termine notre... Úgy látom, hogy 17 órához közeledünk, szinte vége a, a, nagyon röviden megtenném az észrevételemet. Três coisas apenas. Uma delas tem a ver com... Nagyon rövid leszek. A kulturális gonddal kapcsolatban, illetve a mentalitásbeli problémával kapcsolatban vannak olyan gyakorlatok, amelyek bizonyos tagállamokban léteznek, másokban azonban még nem. Ezen irányelvel, illetve a módosítási javaslatokkal megpróbáljuk a jelenleg érvényben lévő közösségi jogszabályt javítani az összes tagállamban. Ez nem lenne negatív hatással azokra a tagállamokra, ahol már magasabb szintű jogszabályi védelemben rendel, részesülnek anyák, apák, szülők. Nagyon fontos az, hogy az apák és az anyák is közös felelősséget élvezzenek, tehát közösen részt vegyenek a gyermek nevelésében. Svédországban nem jó apa az, aki nem él apai szabadságával, vagy szülői szabadságával. Európa déli részén viszont az az apa, aki fölhasználja ezt a szabadsági, ezt az apai szabadságot, az köznevetség tárgya, főleg munkahelyén. Tehát fontos az, hogy a az apai szabadság kötelező jellege ne legyen diszkriminációra ok a munkahelyen. Második dolog, erről Bauer asszony beszélt, illetve Fanlanker asszony is. Ez az irányelv illetve az irányelv jogi alapjának kiterjesztése, kibővítése nem véletlenszerű. A 141-es, szerződés 141. cikke, amely a férfiak és nők közötti egyenlőségről szól, jogi alap, és ez alapján az apasági szabadság gondolata egyértelműen bevezethető, illetve a férfiak és nők közötti egyenlőség jogi alapja is innen ered. Harmadik dolog, amit mondani. Svensson asszonynak válaszolnám ezt. Hogy vélekednek a svéd orvosok? A svéd orvosok nem úgy vélik, hogy egy minimális időszakra van szüksége a nőknek szülés után? annak érdekében, hogy egészségügyük helyreálljon. Véleményem szerint az anyaság nem betegség, hanem egy természetes állapot. A nőknek szülés után arra van szüksége, hogy helyreálljon az egészségügyi állapotuk. Egyeztettem én is az orvos, orvosokkal, akik egyértelműen azt mondták, hogy némi időre van szükség annak érdekében, hogy a nők belső szervei helyreálljanak ez az időszak pedig 6 hét. Nem szeretnénk a nők személyes dolgaiba beleavatkozni, éppen ellenkezőleg jogaikat szeretnénk védeni a szakértők véleményeinek segítségével, illetve a különböző szervezetek segítségével. Ezen kívül le kell szögezni azt is, hogy nem szabad engedni a már létező normákból. Így tehát nem, nem szabad azt elfogadnunk, hogy az apasági szabadságot nem lehet bevezetni, mert ez a személyes életbe való beavatkozás. Megköszönöm a bizottság munkáját, és a rendelkezésemre álló adatok alapján a szabadsági, a szülői szabadság intézményét intézményét kitágítja, de úgy, tűnöm, hogy, úgy tűnik, hogy a pénzbeli jutatásokat nem. Köszönöm szépen, és sok szerencsét kívánok a jelentés kiegészítéséhez és sok szerencsét kívánok a jelentéstevők és a módosítási indítvány beterjesztők közötti kommunikációhoz is, és akkor a májusi plenárison tudjuk akkor megvitatni ezt a kérdést, tehát a, ez. És most arra kérem önöket, hogy közösen vegyünk részt a közmeghallgatáson. Tehát arra kérem önöket, arra hívom meg önöket, hogy hogy a PHS A002-es terembe menjünk át közösen a, köz, a közös meghallgatásra, és április 16-án 9-től 11 óráig lesz a következő szakbizottsági ülésünk, és köszönetet mondok a tolmácsoknak is a mai munkájukért. Köszönjük!